Amit viszont ön csinált, az úgy mondanám, hogy kielégítő volt, és így az EU imidzse megmaradt. Például Líbia esetében, amit elmondott, az mindenképpen büszkeséggel tölt el bennünket. Nagyon jó az, hogy ez eh, meg háromszorozódott másokkal szemben, például az USA-val szemben beszélt a koordinációról az Európai Ügyi Szolgálattal. Füle biztos úr jön el hozzánk ma délután, és bemutatja majd az új közleményt, az új szomszédsági politikáról, és remélem, hogy ennek a közleménynek egy fontos eleme az majd az lesz, hogy hogy még jobban megerősödnek ezek az elemek. Ezen kívül fel kell lépni a bevándorlási hullámmal szemben is, és úgy gondolom, hogy ez is egy olyan fajta tevékenység és illetékességi kör, amit ön is említett ebben az összefüggésben. Kettő kérdésem lenne a költségvetési eljárás jelenleg zajlik, és a költségvetési bizottsághoz intézve a kérdést, önnek milyen igényei vannak, jelenleg tart az költségvetési eljárás, ezért szeretném öntől tudni azt, hogy hogyan tudnánk önt támogatni a költségvetési eljárás során. Természetesen a pénzügyi kereten belül kell mozognunk, ez egyértelmű. A második kérdésem, hogyan dolgozik együtt a többi nemzetközi szervezettel, például az ENSZ ügynökségeivel, a Nemzetközi Vöröskereszttel, és így tovább. Egy, elégedette az együttműködéssel az Európai Unió rendelkezésre álló eszköze, illetve az ENSZ eszköze eléggé sokrétűek. Szeretnék egy értékelést öntől kapni, hogy ön mennyire elégedett ezzel az együttműködéssel a nemzetközi szervezet ENSZ ügynökségeivel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm biztos asszony, a szocialista frakció nevében is. Köszönöm, hogy eljött a bizottságunk ülésére, és köszönöm a munkájáért, valamint az érdekes bemutatóért, bemutatásért, a jelenlegi munkájuknak. Én személy szerint én is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a jelentésem a Lisszabont követő külügyi tevékenység témájában erről is tudtunk egyeztetni. az elnök úr már említett egy témát, és ő már erre reagált is, bemutatta, hogy mi erről a véleménye. Konkrétan arról van szó, hogy mi is a kapcsolat a külügyi szolgálattal. Nagy értéket értem, és tényleg az idők jelzésének érzem ezt a comprehensive approach bemutatását. mindig a, a, azt mondja, hogy mi, mi, mi, attól függetlenül, hogy bizottsági, vagy külügyi szolgálati, vagy EUFOR líbiai beavatkozásról van szó olyan dolgokról, amelyek hagyományosan a bizottság kompetenciák kívül esnek. Ez pontosan az az út, amit járnunk kell. Az Európai Unió az egy, nincsenek már pillérek, úgyhogy az Európai Uniós szakpolitikák, különböző eszközök azért, hogy egy módon az egységes elveket és az egy általános projektet szolgáljuk. Ezt nagyra értékelem. Természetesen a konkrétumokban hogy ezek a volt régi pillérek hogyan olvadnak össze, az már egy bonyolultabb kérdés. Ezért szeretném kicsit részletesebben meghallgatni az ön részéről a választ a következő két kérdésre. Az egyik. Ön a humanitárius támogatás külügyi szolgálaton kívüli kezeléséről beszél. és a válaszadás szempontjából Bene, al eh, Dobrodošla, gospa komisarka, v ta... Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, biztos asszony, az APET szakbizottságban. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen aktívan szerepet vállalt a munkája során. Úgy vélem, hogy Ön személyesen is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a válságok megoldódjanak. Amióta ön vállalta ezt a munkát a bizottságban, azóta valóban kitűnő munkát végzett ezen a területen. Úgy vélem, hogy ez a vita is megmutatja azt, hogy közvetlen hatás van, a közvetlen kapcsolat van a problémák, a katasztrófák és a, az európai intézmények eh, növekedése között. Sokkal jobban kell koordinálnunk, sokkal nagyobb koordinációra van szükség, és ennek az is feltétele, hogy a jelenlegi jogalkotási ciklusban nagyon sok olyan aktív biztos volt, akik megpróbáltak a lehető legjobban felépni a saját illetékességi körükben. Bármikor, amikor a humanitárius segítségnyújtásról beszélünk, illetve az EU fellépéséről ezen a területen, így vagy úgy foglalkozunk az Európai Reagálási Központtal is. Mindenképpen elismeréssel adózom azon elképzelése előtt, hogy egy jogi intézményt hozzon létre. Hogyha lenne egy ilyenfajta központunk, akkor sokkal hatékonyabban tudnánk fellépni a humanitárius segítségnyújtás területén. Sokkal hatékonyabban, mint, mint, mint jelenleg az EU. Vannak arra vonatkozó indikátorok, hogy valóban büszkék lehetünk arra, amit az EU tett a humanitárius segítségnyújtás területén. Egy kérdésem lenne önhöz, mégpedig az, hogy a polgári és katonai aspektus hogyan is kapcsolódik egymáshoz. Szlovéniában jelenleg van egy nagyon élénk vita, amely azt övezi, hogy hogyan lehetne Szlovénia még aktívabb a krízis megoldásban, az emberi életek megmentésében, azon emberek életének megmentésében, akik eh, Afrikából eh, menekülnek Európa irányába. Sokan elvesztették életüket az Európa felé tartó úton. Van egy olyan tengeri hajónk, katonai tengeri hajónk, amelyeket polgári bevetésre is alkalmazhatnánk. Hogyha a kormányunk kész arra, hogy részt tehát a kormányunk kész arra, hogy részt vegyen a humanitáris kérdések megoldásában. Úgy gondolom, hogy ez Európában kell, a lehetőség is megvan erre, és kell erre egy jogi keret is, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy fellépjünk így. Hogyha nincs ilyen keret, akkor azt kérném öntől, hogy működjön együtt más biztosokkal, és így mutassanak fel egy közös európai fellépést a polgári és katonai beavatkozás kapcsán, hogy sokkal hatékonyabbak lehessünk. La risposta energiával biztos hogy most választ tud adni a kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket. Szelefranka úr feltett kérdések tekintetében két témát szeretnék említeni. Az egyik a koordináció a külügyi szolgálattal, és más biztosokat is érintett, Füle, Pibács biztosok, aztán bevándorlási politika Mástrom képviselőasszony, vagy biztosasszony. Nagyon kooperatívak voltunk a tekintetben, hogy meg kívántuk határozni, hogy melyek azok a területek, amelyek lényegesek azért, hogy jó választ tudjunk adni a katasztrofákra és válsághelyzetekre. Feltérképeztük a bizottság összes munkaterületét. 20, a 26-ból 25 biztos esetében bizonyos interakciót határoztunk meg. Ki nincs benne, a verseny biztos Almunia Ez az egyetlen terület, ahol nem találtunk semmilyen interakciót. Például a megelőzésnél oktatásra van szükség. Ezt a munkát elvégeztük, de természetesen a kommunizmusban vagy szocializmusban fölnőttek nagyon jól tudják, hogy a egyenlőek is között is vannak egyenlőbbek köztünk az egyenlőbbek a külügyi szolgálat, a fejlesztés együttműködés és a belügyek. Ez az a három terület, amelyen szoros együttműködésben dolgozunk. Meghatároztuk a prioritásainkat, és meghatároztuk, hogy melyek azok a területek, ahol ténylegesen együtt tudunk működni. Be kell, hogy valljam, hogy ez a munka még folyik, de ez egy olyan terület, ahol történt előrelépés. Például Márstrom biztos asszonyal nagyon szorosan együttműködünk. A válságkezelést, a jelenlegi válságok tekintetében is, de azt is meg kívánjuk határozni, hogy az új válságkezelő központ hogyan fog az ő igényeire válaszolni, például ha valamilyen támadás van. Történt előrelépés, de az ön kérdését ösztönzésnek tekintem, hogy még többet tegyünk ezen a területen. Ez ENSZ ügynökségek esetében a tevékenységük 40%-át ENSZ ügynökségek hagyják még itt, hogy magasabb minőségű Gazprom, a polgári védelem, központ. szükség, akkor azt meg tudjuk tenni, de észszerűek kell, hogy legyünk. Erről Sefkovics elnök helyettesel is tárgyalunk, követjük ezeket a célokat az integráció szempontjából. és nagyra értékelem, hogy Szlovéniában így gondolják ezt az emberek. Konkrétan rátérve arra a kérdésére, hogy a megoldás része lehet e amikor ugye az Európában menekülők az életüket kockáztatják, hogy ezzel tudunk-e foglalkozni. Ez is van-e keret rá? Igen, van a Frontex. A Frontex szerepe az, hogy tagállami kérés alapján támogatást ad, nem csak biztonsági szempontokból, hanem életmentő tevékenységet is végezhet szükséges igény alapján tagállami katonai eszközöket, hogy támogatást adjunk például Pakisztánban. Katonai repülőkkel szállítjuk a humanitárius segélyt. Líbia esetében Grazie, l'altra sera. Köszönöm. A következő kérdéskör. Kill Nielsen a zöldektől, szóval hozzá elsőként. Köszönöm. Biztos azt szeretnék köszönetet mondani a kiváló munka bemutatásért, és gratulálok, mert önt nevezték ki az év biztosának, biztos asszonyának. Gratulálok ehhez. Első kérdésem és katasztrofális humanitárius hatásai vannak. Ezelőtt 10%-ban függtek a humanitárius támogatástól, most pedig 70 és 80% között van ez az arány. És gyakorlatilag az EU fizet, sok pénzt fizet azért a humanitárius támogatásért, amit a palesztinok kapnak, sok menekült táborban is, ezek jelentős összegek. Ha, ahogy elmondta, nem akarjuk továbbra is a tartalékokat felhasználni, akkor talán politikai válaszadásra van szükség erre a helyzetre, mert ez nem tartható. Politikai problémáról van szó, szóval, amire az Európai Uniónak az, amire az Európai Unió humanitárius választ ad. Úgy gondolom, hogy előre kell lépni ebben a témában, és elnézést, hogy így fogalmazom, de Izraelt föl kell szólítani arra, hogy számolja fel a gázai övezet elzárását. De szerintem sokkal határozottabban kell föllépni izrael szemben és az illegális területfoglalással szemben. Szeretnék egy másik aggályos témát is említeni. Az Európai Unió elveszti a hitelességét az európai állampolgárok előtt. Pontosan e- e- ezekben a témákban. Az a politikai paralízis, bénasság, hogy ezekkel a helyzetekkel szemben az Európai Unió nem tud megfelelően fellépni, ezt egyre kevésbé fogadják el az európai állampolgárok. És jobban tudja nálam is, hogy most indul Gázába egy új flotilla, 15 hajó, az erőszaktól távol álló polgárok indítják ezeket. Ők szeretnek felhívni a figyelmet újra a gázai övezet illegális helyzetére, és szeretnék, hogy befejeződjön ez a helyzet, és ne romoljon. Aston azt részéről azt hallottam, hogy nem ez a jó válasz. Lehet, de az állampolgárok, a polgári lakosság humánusan, nem erőszakosan választ akarnak adni egy vagy sokféle ember. Mit gondol ön, mit tesz ön azért, hogy az európai állampolgárokat megvédje, és hogy elkerüljük, hogy egy újabb dráma forduljon elő, mint ami tavaly volt az első flottilla esetében. Köszönöm. Bene, l'onorevole. Gáller képviselő következő. Ja, vielen Dank. Vielleicht gleich eine Köszönöm szépen. Mindjárt reagálni szeretnék az előttem szólóra. Meggyőződésem, hogy a biztos asszony nem engedi, hogy instrumentalizálják egy politikai akció céljára, és ezért sejtjük is, hogy mit fog válaszolni, de nem akarom megelőlegezni ezt a választ. Először is szeretnék köszönetet mondani a határozottságért, a munka élvezetért, amit láthatunk önnél, amióta fel vette ezt a munkát. Világosan látjuk, hogy ön tudja, merre akar haladni, van szükség, és egy szakpolitikai vezetésű főigazgatóság dolgozik ön alatt ellentétben másokkal, ahol az apparátus olyan dolgokat termel, amikről néha meg kell kérdeznünk, hogy hol is a többletérték. Tehát ennyi lenne a dicséret az elején. Minden esetre egy általános kérdésem lenne a különböző eszközökre vonatkozóan. Egyrészt van humanitárius segély, ez működik, aztán hosszú távon a DCI is jelen van, a fejlesztési segítség, a humanitárius segély, segély és a fejlesztési segély között van egy újjáépítési időszak. Itt viszont úgy tűnik nekem, hogy van egy probléma, mi szerint az Európai Bizottság az eszközöket nem tudja olyan gyorsan alkalmazni a humanitárius segély utáni időszakban, tehát az a fejlesztési segítségnyújtás egy-két évig eltart, amíg beindult, tehát viszonylag hosszadalmas. Adott esetben a stabilitási eszközt is alkalmazzák, de hát abban meg nincs nagy pénz. Éppen ezért a különböző eszközök, a különböző alkalmazhatóság kérdése a biztosok testületében erről folyik vita, vagy kész lenne ön arra, hogy kezdeményezzen egy ilyen vitát, hogy az ön tevékenységét követő időszakban is idejében tudjunk közbeavatkozni, és legyen is rá pénz aztán. Ez egy általános kérdés, utána Líbia, mint konkrét kérdés, az EUFOR készen áll, azt mondta, viszont csak akkor alkalmazzák, hogyha a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférés nem adott, mint lehetőség, ez világos. Az OCSA hozza meg az erre vonatkozó döntést. Az OCSA egyedül dönt ebben. Ön úgy véli, hogy az OCSA teljesen mentes politikai közbeavatkozásoktól Oroszország, Kína, akik adott esetben vétóval is élhetnének. Vagyis az a megállapítás, hogy a humanitárius hozzáférés már nem adott, ez csak az ocsától származhat? Vagy adott esetben, hogyha önök arra következtetése jutnak, hogy ez így nem megy, de az OCSA sem képes dönteni igazából, hogy az adott esetben az EUFOR alkalmazhatjuk az OCSA döntése nélkül is. Köszönöm. Köszönöm. Gáder képviselő, Kirillov képviselő az utolsó. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, nagy hatást tett rám az érdekes tájékoztatója, és az, hogy milyen óriási kihívásokkal kell szembenézni, gyakran felkészületlenül. Két kérdésem lenne. Az egyik az a korábbi felszólaló kérdésének folytatása Líbiával kapcsolatban. Természetesen nem szeretném most a külpolitikai dolgokba belebonyolódni, de a megszállt területekre való hozzájutás Tripoli környékén itt az emberek már nagyon is sokat kérték a segítséget. A libiai ez eset nagyon érdekes eset a polgári katonai együttműködés kapcsán természetesen nem tudunk belépni a területre. Megpróbáltak valamilyen fajta olyan lehetőséget kihasználni, hogy levegőből nyújtsanak segítséget, vizet, élelmiszert, gyógyszert kellene eljutatni ide. Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem az sokkal egyszerűbb, de akármikor történnek ilyen dolgok, akkor előre lehetne készülni nyaranta az erdő tüzekre. Mit tesznek európai szinten közösen, mert ez egy olyan kérdés, ami rendkívül fontos az állampolgárok számára. Látni kell a szolidaritást a saját határainkon belül is. Minden évben előfordulnak ezek a tüzek, tehát erre fel lehet készülni, meg lehet tervezni egy közös fellépést, és meg lehet mutatni azt, hogy Európa egyesült, és láthatják azt, hogy Európa fellép. Azt láthatjuk, hogy gyakran az EU-n kívülről is segítséget kell kérni, például Görögország is ezt tette, Oroszországtól kért segítséget. Bár ez nem túlságosan nagy katasztrófa, de mégis ennek is vannak politikai hatásai. Akkor most kérem adjon választ a kérdésekre. Köszönöm szépen. Mrs. Nelson kérdésére válaszolva, Engedje meg, hogy a nagyobb kérdést válaszolja meg először. Van egyfajta, van-e egyfajta katonai polgári doktrina, ami alapján fellépünk? Igen, van, három részből áll. Az első az az, hogy az ENSZ jóváhagyott irányvonalakat, hogy hogyan kell kinéznie a katonai polgári együttműködésnek, és Európának is ezt kell követnie. Ezek az irányvonalak meghatározzák azt az utolsó ö, lehetőséget, amikor már tényleg katonai fellépést kell alkalmazni, és azt is, hogy hogyan lehet polgári felület alatt humanitárius segítséget nyújtani. Ennek megvan az oka, mégpedig az, hogy mindig szeretnénk kimeríteni minden lehetőséget, hogy elérjük az embereket, mert eh, itt a humanitárius eh, eh, munkában résztvevők életének védelmet is jelenti, az ő munkájuk a legveszélyesebb. Sokkal több humanitárius segítséget nyújtóhat meg tavaly, mint ENSZ békefenntartó. És lehet, hogy ez lesz jelenleg is a helyzet. Nagyon fontos erre koncentrálni, mert hogyha nem tesszük ezt meg, akkor rossz példát teremtünk. Gondoljunk Szudánra, a Kongói Demokratikus Köztársaságra, itt nagyon szörnyű dolgok történtek, és ha mi nem vagyunk fegyelmezettek, és nem fogadjuk el az iránymutatásokat, irányvonalakat, akkor nem igazán jól járunk el. Tehát ez a katonai polgári fellépés a második eh, pedig az, hogy mi hogyan nyújtjunk Európából a humanitárius segítséget. Itt is ugyanezeket az elveket alkalmazzuk. A harmadik pont pedig az, hogy eh, a tapasztalat azt mutatja, ez megmutatta azt, hogy hogyan alkalmaztuk az utolsó mencsvárként a katonai fellépést, és ezek a precedensek nagyon hasznosak mindannyiunk számára, még akkor is, hogyha más helyzetben tanuljuk ezt meg, de mindegyikből tanulhatunk. Amikor Izraelben voltam, elmentem a palesztin, megszáll, a palesztin területekre is, és megpróbáltam meghallgatni a legsérülékenyebbek hangját. A C területen a Cisziorán területen láttam a legsérülékenyebb embereket, itt főként beduinok, beduin törzsek élnek, ritkán lakott területről van szó, és és megpróbálta válaszolni azon kérésükre, hogy legyenek eh, épületek. Kelet-Jeruzsálemben vannak eh, idősek, akiket kitelepítettek otthonaikból, és Gázában is. Egyre rosszabbodott a helyzet. Az, amit elkezdett Izrael tavaly júniusban, az viszonylag segít, így Gázába jobban eljut az élelmiszer, de A kettős felhasználás nagyon korlátozott gazdasági fejlődés nem indulhatott meg, hogyha a Gázába hozzájtás megfelelő lenne, akkor nem is lenne szükség kommentáris segítségnyújtásra. Politikai megoldásra van szükség, de ez nem az én feladatom. Én csak azt tehetem meg, hogy jól célzott legyen a segítségünk. A segítségünk ott jól célzott, védelmi célokat szolgál a legsérülékenyebbek számára, jogi segítséget nyújtunk, segítünk azoknak, akiket az elődöztek otthonaiból, hogy ne kelljen az utcán élniük, és főként élelmiszer ellátást biztosítunk. Úgy vélem, hogy az a politikai tárgyalások feladata, hogy eredményet mutassanak fel. Az a benyomásom, hogy a palesztinok és a vezetőik úgy ért, úgy érzik, hogy szavazniuk kell szeptemberben, és az a benyomásom, hogy a vezetők még mindig próbálják feldolgozni azt, hogy az arab világ fejleményei mit is jelentenek. Izraelnek megvannak a saját biztonsági aggájai. Ellátogattam az egyik olyan faluban, amit Gázából bombáztak, a gyerekek a bunkerekben játszanak, ez nem normális dolog. A gyerekeknek látniuk kellene a, a nap, napos eget, nem pedig a bunkerben lenni. Az én legnagyobb aggályom az az volt, hogy olyan sok ember van palesztinok, akik eh, szenvednek, és igazából csak eh, egy eh, rövid távú megoldást tudok nekik eh, kínálni, pedig a megfelelő megoldás a politikai megoldás lenne. Gáler úr kérdése. Először is eh, szeretném megköszönni azt, hogy elismerte a munkatársaim eh, munkáját. Óriási, nagyszerű emberekkel dolgozok együtt. 300-an dolgoznak a világ minden táján, Jemenben, a megszállt területeken, Szudánban, Darfurban. Nagyon bátor emberek, nagyon bátor nők és férfiak, és mindenképpen rászolgáltak arra, hogy támogassuk őket. Mindenképpen elismerjük azt a kérdést, amit feltett, hogy jelenleg a humanitárius segítségnyújtás hamar történhet, 24 órán belül meg tudom hozni a döntést, és gyakran soros meg is kell tennem ezeket a gyors döntéseket csak hat hónapig tudunk néha ott maradni, és hogyha a fejlesztési segítségnyújtási eszközök olyan lassúak, hogy hézag jön létre, akkor Pibax eh, biztos úrral két prioritást határozunk meg az együttműködés kapcsán, a fejlesztés, eh, illetve a katasztrófa enyhítése. Hogyha alkalmaznom kellene a világbanki tapasztalatomat, azt kell mondjam, hogy nincs meg a megfelelő eszközünk, ami, ami lefedné ezt a ö, hézagot. Tehát valahogy össze kell kapcsolni a humanitárius segítségnyújtást és a fejlesztést is. Darfurba látni azt egy táborban, hogy 7 éven át adtunk az embereknek élelmiszert, viszont nem tudtunk nekik reményt adni, mert én nem, én nem tudok életmentése foglalkozni. Tehát nem, nem jó az, hogy olyan életet folytatnak, ami igazából nem megfelelő. Bob Zeliggel, korábbi főnökömmel is beszéltem, mondtam neki, hogy ő is foglalkozzon ezzel a kérdéssel, ő is gyakran beszél most már erről a kérdésről, de az, hogy most hozunk el létre egy új eszközt, vagy nem, nem tudom, hogy mit a a kultúra, de úgy tűnik, hogy ha szeretnék az embereknek segíteni, akkor ehhez teret kell nyújtani, és kell egy segítségnyújtási tér. Hogyha ez nem jön létre, akkor állandóan falaba fogunk ütközni, hogyha elmúlik a humanitárius segítségnyújtás. Pozitív szempontból viszont Pivák biztos úrral megpróbálunk változtatást létrehozni. Például az elefántcsont parton 60 millió eurót adtunk, ő pedig 180 milliót adott, a biztos úr, és így megpróbáltuk a csapatainkat integrálni, és erről majd jelentünk önöknek, hogy sikeresek voltunk-e vagy sem, és hogy mit láttunk, milyen tapasztalataink voltak. Kirov úr kérdésére válaszolva, my, my, my, my, the, OCSA, the, the... Az OCSA kérdésre emlékszem, csak a másikat felejtettem el. Az egyik elnézést, mondja a biztos asszony, elnézésüket kérem. Egy kicsit összekevertem a kérdéseket. Az ocsával kapcsolatban Először is még mindig van humanitár, még nagyon nehéz, ha hozzáférés a humanitárius segítségnyújtáshoz, de még mindig megvan. Az OCSA megpróbál tárgyalni a humanitárius bosztról, ami, amivel lehetséges lenne a humanitárius segítség megadása. Meglátjuk majd, hogy segítséggel járnak-e vagy sem. A probléma az az, hogy van hozzájutás, és remélhetőleg ez a hozzáférés megvalósul, ezt kell ö, akarnunk. De mi történik akkor, hogyha a jelenlegi mandátumon belül egy újfajta fellépés sürgete az OCSA? A mandátum jelenleg csak arra korlátozódik, hogy nem léphetünk be a terepre. Mit lehet még tenni azon felül, amit a NATO most nem tesz meg? Tehát mit lehet tenni, hogyan lehet segíteni? hogyha az ENSZ nem változtatja meg a határozatát, amely nem igazán valószínű, úgy gondolom, hogy akkor óriási öm, akadályokba ütközünk. Mindenképpen jó az, hogyha van még egy opció. Sok dolgot megtehetnek, de sokkal jobb lenne, hogyha nyomást gyakorolnánk a humanitárius bejutás érdekében hogy most a levegőből dobhatunk el segítséget. Kirilov úr kérdezte ezt a kérdést. We, so far, we... A NATO-t erre nem kértük, hogy a légből dobjon le e, segítségnyújtó csomagokat, mert a Kadhafi által uralt területeken, hogyha ledobunk valamit, nem tudjuk, hogy kinek a kezébe kerül ez, és e, eléggé valószínű az, hogy a Kadhafi emberek kezébe kerül majd ez, a, a hadsereg lenne a legelső a területeken. Amit még láthatunk jelenleg, az az, hogy az UNHCR és más ENSZ szervek képesek voltak arra, hogy bejussanak a területre, elérjék az embereket. Nem igazán reklámozzák ezt, mert a biztonság miatt aggódnak, és nem szeretné Kadhafi figyelmét felhívni erre. Még mindig van valamilyen fajta hozzáférés, még korlátozott mértékben. És még egy kérdés az erőtüzekről. Hát persze. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, mert ez az önök kezdeményezése volt az, hogy legyen plusz kapacitás az erőtüzek leküzdésére, most már tanulunk a leckéből, és megnézzük, hogy hogyan lehet ezt előrevinni. A tagállamaink növelték a kapacitásukat, de semmi gond azzal, hogyha Oroszország segítséget is kérjük. Oroszország az erőtözek leküzdésében nagyon is jól felszerelt. Amikor Oroszországban jártam, akkor Solgó miniszter úrral beszéltem arról, hogy hogyan lehetne együttműködési megalapodást kialakítani erről. Egyetértek abban, hogy a helyi belföldi szolidatás szempontjából fontos az, hogy, fel, hogy fellépjünk. Azt kérném a parlamenttől, hogy van egy európai szolidaritási alapunk. Ennek a célja az az, hogyha az egyik országban jelentkezik egy katasztrófa, amely sokkal nagyobb, mint a GDP 0,6%, akkor európai szolidatásra van szükség. Azonban nagyon sok időbe telik az, hogy megkapjuk ezt a pénzt. Az elmúlt évben a romániai, a romániai áradások Moldovába is begyűrűztek. Moldovába 24 órán belül meg tudtam adni az 5 milliós segítséget, Romániában viszont nem tudtam ezt, ugyanezt megtenni. Ez abszurd. Úgy vélem, hogy teljes mértékben át kell alakítanunk a szoldatási alapot, hogy legyen egy olyan komponens, amelyel gyorsan tudunk reagálni, és a saját határainkon belül is szoldatást tudjunk mutatni. Igen, tehát sok minden áll még előttünk Európán belül is, de nem szeretném korlátozni a katasztrófa reagálásunkat csak is az európai eszközökre. Jelenleg tárgyalunk Ausztráliával és Új-Zélanddal is. Ez egy érdekes elképzelés. Nálunk most nyár van, ott tél van Ausztráliában. Tehát lehet, hogy az erdő tűzzel foglalkozó csapataik eljöhetnének ide nálunk nyáron, és egy együttműködési megállapodásról tárgyalunk jelenleg most, mert a világ annyira előre nem látható módon változott, nem tudjuk, hogy milyen fajta új katasztrófák lesznek, és ezért globális együttműködésre van szükség, és ennek kell lennie a közös humanitárius kihívásunknak. Köszönöm szépen, és most Danslan elnök úrja szó, hogy levonja a következtetéseket. Köszönöm elnök úr. Biztos azt, hogy én is szeretnék köszöntet mondani a kollégák nevében, mert egyértelműen fogalmazott, ezt mindenki nagyra értékelte, nagyra értékeltük a munkának a bemutatását és a nagyon pontos, részletes válaszait. Természetesen a humanitárius és támogató tevékenység természeti katasztrófák esetén, ahogy ön mondta, nem politikus és nem szabad politizálni. De az Európai Unió szempontjából mégiscsak egy politikai cselekedet az állampolgáraink érdekében. Szalafrank és Kirillov képviselő is hangsúlyozta, hogy tudnunk kell, tudatában kell, hogy lennünk egy olyan időszakban, amikor gazdasági, pénzügyi, politikai körülmények között az Európai Uniónak néha nehéz a hangját hallatni és bizonyítani a szolidaritását. Az a téma, amelyel ön foglalkozik, nagyon erős válasz az állampolgáraink számára is, azért, hogy bizonyítsuk, hogy a szolidáris Európa létezik és hatékony ez egy hozzáadott érték. Az az energia és az a határozottság, ahogy ő ma fölépett, ezt pozitívan ítéljük meg, és mi képviselők is azt szeretnénk, hogy hasonló szándékkal és lelkesedéssel lépjenek föl a kollégái is, például a libiai válság kezelése esetén. Remélem, hogy gyakran fogunk találkozni. Köszönöm a munkáját. Elnök, köszönöm szépen, és viszontlátásra! Colleghi, prima di passare al punto 12. Kedves kollégák, mielőtt a 12-es pontra rátérnénk, visszajelzés a 2011. május 6-9 közötti albániai azok küldöttség útjáról. Edward Kukan, a küldöttség elnöke fog beszámolni erről. Szeretném üdvözölni Bosnia-Herzegovina képviselő küldöttségét. Ők részt vesznek a mi vitánkon. Szeretném látni, hogy hol is ülnek. Emeljék fel a kezüket. Üdvözlöm Önöket! az Európai Parlamentben. A régió parlamentjeivel az együttműködés számunkra politikai prioritás, és az önök itteni jelenléte is az bizonyítja, hogy önöket érdekli Európa. Remélem, hogy jól fognak szórakozni a vitánk során. Albánia adhok küldöttség május 6-a 9-ei a helyhatósági választások alkalmával ment el a küldöttség. Nagy aggályal követtük a fejleményeket és a politikai feszültségek fokozódását az országban. Tiranában több protestáló fellépés volt, és ezért Barroso elnök úr és Füle biztos úr úgy döntött, hogy a, megszervezik ezt a küldöttséget. Kuken úr, ön nagyon diplomatikusan és nagyon felkészülten vezette ezt a delegációt, ezért kérem, hogy mutassa be, hogy mit láttak a helyszínen. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak a különböző politikai frakciókból, akik érdeklődtek ezen választások irányába, és örülök, hogy támogatták ezt a fajta missziót. Az Európai Parlament arról döntött, hogy adhok delegációt küld Albániába, hogy figyelemmel kísérjük a helyhatósági választásokat, amelyek május 8-án zajlottak ez évben. Az adhok jellege a delegációnak azt jelentette, hogy kisméretű volt a delegáció, Itt a, a, a képviselők, illetve néhány munkatárs vett részt eh, ezen. Én voltam mm, eh, az elnök, illetve három más eh, tag volt még, egy német, egy görög és egy tag volt. A célunk az az volt, hogy támogassuk a civil szervezetet, a nemzetközi részvevőket a választások estéjén. Most tájékoztatunk magáról a választásokról, viszont nem tudjuk értékelni a választások kimenetét. Ezt Buzek úr mondta az Abban parlamentben. A pártvezetők, az EU delegáció vezetői, illetve más diplomáciai képviselők, a média részről is voltak képviselők a választási megfigyelések során, a viták során. Megtudtuk, hogy vannak politikai feszültségek, illetve polarizáció is történt a kampány során. A szocialista ellenzék számos vádat tett, amiatt, hogy nyomást gyakoroltak a közalkalmazottakra, és meghammasították a személyigazolványokat. Negyvenöt szavazóhelység volt, amit láthattunk, és úgy gondolom, hogy összességében rendben zajlott és békésen zajlott a választás. Ezt üdvözölték a delegáció tagjai is, hiszen tudtuk, hogy mennyire kiérezett volt a politikai helyzet az országban, és mennyire kiérezett volt maga a kampány is. Számos kérdés, amely a szavazási eljáráshoz kötődött, ezeket láthattuk, ezeket érdemes megemlíteni. Láthattuk, hogy családi szavazás történt, gyakran később nyitottak ki a szavazóhelységek, vagy nem időben zártak be. Ezen kívül a szavazatszámlálás centralizált volt, néhány önkormányzatnál ez lassította a szavazatok megszámlálását, főként Tiranában, a fővárosban nagyon sokáig tartott a szavazatszámlálás, és az elsődleges eredményeket csak május 14-én adták közre. Ekkor úgy tűnt, hogy ezért már a szocialista jelölt vezet 10 szavazattal. A szavazás után úgy gondoltuk, hogy megfelelő módon zajlott le a szavazás maga, ahogy mondtam. Volt javulás, főként az, amit az OECD választás megfigyelési missziója is kiemelt, ez erősíti a választási folyamatot. eh, elmondani azt, hogy minden eh, albániai eh, szerepvállaló üdvözölte az Európai Parlament részvételét, ez szerintem nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi választási megfigyelők jelenléte hasznos. Tehát ezek jó hírek, sikerült a mandátumunkat teljesíteni, de az ország fejleményei a választások után nem engedik meg azt, hogy itt abba hagyjam a tájékoztatásomat. A választás napja után azt láthattuk, hogy a helyzet rosszabbodott az országban. Azután rosszabbodott a helyzet, hogy május 14-én bejelentették az eredményeket, a tiranai főpolgármester, illetve a polgári szövetség, amit ő képvisel, azt követette, hogy számolják újra a szavazatokat Tiranában, mert úgy gondolják, hogy rossz voltak nem megfelelően leadott szavazatok, az azt jelenti, hogy rossz szavazati urnába helyezték el a szavazatokat. A Központi Választási Bizottság döntést hozott, azonban ez sem volt vita nélküli. Mivel ö, későn jelentették be a tiranai eredményeket, a politikai helyzet még feszültebbé vált. Főként a választási bizottság bejelentése után az ellenzék számos ö, tiltakozást tartott, és a parlamentből, illetve a helyi önkormányzatból is ki akarnak vonulni. Szekiez nagykövet úr, illetve Árvízú nagykövet úr az USA részéről, illetve Wolfárt úr a OECD részéről egyfajta árnyék diplomáciát folytatnak, találkoznak a politikai pártok vezetőivel, és azt kérik őket, arra kérik őket, hogy legyenek mérsékeltek. Május 23-án este a választási bizottság bejelentette a tiranai választási eredményeket, és ezek a újra, újra szavazás értelmében Bashar nyerte a választásokat 81 szavazattal. 7-7 főig benyújthatják a panaszaikat a politikai pártok, és a végső döntést a Tiranai fels, legfelsőbb bíróság választási bizottsága fogja meghozni. A választási eljárás azonban még nem zárult le. Elnök úr, néhány megjegyzést engedjenek meg a személyes véleményemet, illetően mindannyian tudjuk, hogy az albán helyzet a mi politikai bizalmatlanság, a politikai kielezettség miatt alakult ki. Az albánok magas részvétele azt mutatja, hogy az embereket érdekli az országuk sorsa és jövője ezeknek a választásoknak igazából politikai érettséget kellett volna mutatniuk a politikai vezetők részéről, és azt a fajta készséget kellett volna megmutatni, hogy képesek európai szintű választásokat tartani. Sajnálatos módon az volt a benyomásom, hogy a választási helyzet rosszabbodása ismételten rámutatott arra, hogy milyen régóta tartó problémák vannak a demokratikus folyamatban Albániában. Nem tudnak politikai párbeszédet folytatni, nem tudnak konszenzust találni, és nem tudnak megállapodni alapvető demokratikus elvekben. Attól tartok, és amiatt aggódok, hogy a választások nem segítenek Albániának abban, hogy a politikai nehézségeiken felül kerekedjenek. A legrosszabb az lenne, hogyha ez meghosszabbítaná a politikai villanásokat. Tudom, hogy sokan pessimisták, de én lennék a legboldogabb akkor, hogyha jövőbeli fejlemények azt mutatnák, hogy rosszul gondoltam mindezt, mert én minden jót kívánok az albánoknak és Albániának. A választási viták jogi aspektusa is számos kérdést vet fel, azonban ezt a szakértőknek kell megválaszolniuk, és a megfelelő intézményeknek. A politikai stabilitás vagy instabilitás Albániában az mindenképpen a politikai pártoktól függ, a politikai vezetőktől függ. Ebben a helyzetben mi az Európai Parlament részéről csak akkor tudunk segíteni, hogyha egyhangulag szólunk fel, és koordinálunk az Európai Tanácssal és a bizottsággal. Emlékeznünk kell arra, hogy mi az ország érdeke és az ott élők érdeke. Meg vagyok arról győződve, hogy az albániaiak sokkal többet érdemelnek. Elnök úr, köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Két árnyék előadó van. Mikael Tremopoulos és Futis. Ők vannak a listámon. Mikael Tremopoulos, és aztán a másik képviselő. Kazuidis képviselő is rendben. Mikael Tremopoulos a szó, és ezt követően Huntis képviselője. Köszönöm. Elnök úr, azok közé tartoztam, akik szintén részt vettek megfigyelőként, az Európai Parlament megfigyelőjeként az albán választásokon, helyhatósági választásokról beszélünk, és össze tudtam hasonlítani ezt a korábbi időszakokkal, hiszen 1990 óta többször is jártam Albániában, 1993-ban is részt vettem már egy választáson megfigyelőként, és amit Kukán úr elmondott a delegációnk vezetőjeként, azt szeretném kiegészíteni. Együtt utaztunk el Tiranába és más városokba, az ország más részeibe, meglátogattuk a választó, választási helyiségeket. Nyilván nagyon sok mindennek kell még történnie Albániában ahhoz, hogy valóban meghaladják a múltjukat. Az elmúlt időszakban az volt a helyzet, hogy családok, törzsek vezető szerepet ragadtak magukhoz, és ezen túl kell lépnünk, ha tényleg modern társadalmat akarunk kialakítani, vagy akarnak kialakítani. Egy néhány pontot szeretnék kiegészítésképpen elmondani, ahhoz képest, amit Kukán úrral és más tagokkal együtt megállapítottunk eddig. Voltak plakátok, amelyek arra buzdították a polgárokat, hogy ne egyben családként szavazzanak, és mondjuk más EU-s polgár számára ez teljesen érthetetlen. A gyakorlatban azonban azt láthattuk, hogy és erre magyarázat is volt ott, hogy az elmúlt időszakban még többen vettek így részt a szavazáson. Az apa, a családfő három igazolványjal érkezett a szavazóhelyiségbe, és akkor mindjárt leszavazott az egész család nevében. Vegyes összetételűek voltak a választási, választást felügyelők, és voltak olyan esetek, amikor világosá vált, hogy adott esetben nyomon kövessék, hogy hogyan szavaztak, és egy apa és egy anyja közösen mentek beszavazni a kabinba, vagy akár még a gyereket is magukkal vitték. Ami azt jelenti, hogy az utolsó pillanatig volt lehetőség arra, hogy befolyást gyakoroljanak. Aztán azt is láthattuk, hogy mobilt vettek igénybe a szavazás közben, hogy végülis kit szavazzanak. Tehát azt láttuk, hogy részben arra használták a telefonjukat, a mobiltelefonjukat, hogy lefényképezzék a, a választási lapot, és így tudták igazolni, egy lap volt csak az összes párttal, és ezen fényképpel tudta valaki bizonyítani, hogy kire szavazott. Aztán a főnökének például így tudta valaki igazolni, hogy hogyan is szavazott. Adott esetben akár még magánmunkaadó esetében is előfordult ilyen megállapíthattuk azt is, hogy nagyon gyakran volt tinta folyt az ujjakon, amire azt mondták, hogy így kívánják megakadályozni a választókat abban, hogy egy második helyen is szavazzanak, és az első helyen, amit megnéztünk, voltak olyanok, akik úgy hagyták el az épületet, hogy nem volt ez a fekete tinta az ujjukon. És amikor megkezdtük, hogy mi van, akkor azt mondták, hogy láthatatlan tintát használnak, de hát ez nem is volt igaz, valójában elfelejtették ezt a jelzést megadni, és akkor én azt kértem, hogy én is kérek egy ilyet az ujjamra, és meg is kaptam 5 másodperc múlva ezt le lehetett törölni a nyálammal. Vagyis minden további nélkül tudta volna még egyszer szavazni. Kukán úr nem akarta, vagy nem próbálta meg lemosni a tintát, és még másnap is látható volt. Aztán még egy érdekes tapasztalatot szereztünk, fényképet is készítettünk, hogy másoknak is megmutassuk, mi is történt. Valójában a bizalom nem volt. Bárki megtámadhatta, kétségbe vonhatta az eredményt, és egy ilyen támadás számosan tudnak támogatni. Nagyon bonyolult eljárás keretei között, amit más EU országból nem ismerek. Ennek a lényege az lenne, hogy az eredmények átláthatóságát biztosítsák vele. Összességében persze nem itt van a probléma, hanem a probléma a politikai kultúrával függ össze. És bízom benne, hiszek abban, hogy az jövőben itt tényleg megtörténnek azok a lépések, amelyek segítségével ez az ország európai perspektívában részesül. Köszönöm szépen. 93-ban én magam is ott jártam. Valószínűleg mindketten sokkal fiatalabbak voltunk, de akkor is alban választásokat felügyeltünk. is képviselője a szó a GUE részéről, és ő az Albánia témájú véleménynek az előadója. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Kedves kollégák, Kukán úrnak és Tremopolosz úrnak szeretnék köszönetet mondani, meg persze az összes kollégának, aki az Európai Parlamentet a helyszínen képviselte. Ilyen minőségükben megfigyelőként követték nyomon az albán választásokat. Két következtetést tudunk levonni egyébként egyenlőre. Az első az, az hogy ez egy jó rendszer. Még harmadik államokban az Európai Unió választási megfigyelési rendszeréről folytattuk vitát, és elmondhattuk, hogy a missziók során az eljárások objektivitását ellenőrizzük, de hát azt is látjuk, hogy megvannak ennek is a határai. Kukán úr is, Tremopoulos úr és a más kollégák is úgy jártak, hogy igazából teljes mértékben át se látták a problémákat. Természetesen fontos dolog volt, hogy ott jártak, ennek volt jelentősége, de egy ilyen missziónak, megbízásnak azért megvannak a határai, és az a kép, azok a képek, amelyeket itt ábrázoltak nekünk, és ezek arra mutatnak, hogy sérült a tisztességes választás elve. Ez, ezek a példák arra mutatnak, hogy az egész eljárásban még meg kell változtatnunk egy néhány dolgot, hogy azt mondhassuk, objektív, tisztességes és átlátható eredmények születnek. Úgy gondolom, hogy az albán politikai erők kérdése ez. Szerintem nekünk valahogy arra kéne készíteni őket, hogy egyszerűsítsék az eljárást, mert szerintem, hogyha Albániában választások vannak, akkor mindig ugyanazt az eljárást alkalmazzák, és rögtön meg is támadják az eredményeket. Ez egy olyan lehetőség, ami nyitva áll a polgárok előtt, viszont nagyon bonyolult, és azt gondolom, hogyha a, az albániai politikai élet demokratizálását akarjuk elérni, akkor el kell mondanunk, hogy az európai perspektíva az albán nép szemében nyilván rendkívül fontos, egy következő pont. Először várjuk meg az eredményeket, és az Európai Parlament és az európai intézmények hagyjanak nyitva egy európai perspektívát Albánia számára, viszont egyidejűleg arra is késztessenek, hogy komoly lépéseket tegyenek. A jelenlegi helyzet, ahogyan ez kialakult, ezzel kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy az összes politikai erő nyilvánvalóan felelős a jelenlegi helyzetért. A két legnagyobb politikai csoport természetesen a legfelelősebb, de nekünk arra kell késztetni őket, hogy legyen párbeszéd, hogy kivezessük ezt az országot a zsákutcából. A helyhatósági választások nem tudták megoldani a politikai válságot. Kukán úr azt mondta, hogy még a helyzet további éleződésétől is tart, és azt is látjuk, hogy gazdasági válság alakul ki Albániában, éppen azért, mert belső problémáik vannak, meg hát abból a tényből kiindulva, hogy a szomszédos országok válságát mondjuk Olaszországról és hogyha Görögországról beszélünk, nos ezt meg fogják kérdezni az albánok is, és ha a politikai és a gazdasági válság egy keveréke alakul ki, akkor az komoly gyúanyagot jelent. Éppen ezért eh, a feszültségeket a lehetőségek szerint a legkor gyorsabban le kell építeni, minden nemű segítséggel, amit mi nyújtani tudunk, ez lenne a legjobb, amit az európai nép érdekében tehetünk, vagy az albán nép érdekében tehetünk. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a támogatásért és szolidaritásért, amikor az Albán felszálló megtámadt. Múlt héten Buzek elnök úrtól magától kaptam egy levelet, és ebben bejelent, illetve elutasítja Topali asszony elfogadhatatlan viselkedését, és így megvédi a parlamentet. Buzek úrnak is szeretnék köszönetet mondani azért, ahogy és amilyen minőségben felépett, és uh, úgy döntött és jelezte, hogy az Európai Parlament presztízse sokkal fontosabb, mint uh, a viták vagy kevésbé fontos témák. Milyen felemények is történtek Albániában? Kedves kollégák, Szeretném felhívni a figyelmet a OECD által készült köztes jelentésre. Egy mondatot emelek föl. Május 18-án, miután megtörtént a szavazás, nem történt végleges döntés, és ezért megnyitották azt a 16 doboz az órnát, ami vitás volt, és a jogalap arra, hogy megnyitották az urnákat, nem volt egyértelmű, még egyszer mondom, nem volt tiszta az OECD számára. Tegnap Ashton asszony jól ismert, Süle úr jól ismert nyilatkozatában megimét, megismételték gyakorlatilag ugyanezt a mondatot. Azt is megjegyzik, hogy a, a döntés jogi alapja aggályos az úrnak kinyitása tekintetében, és felhívta az EU szakértőit, nem felhívott arra, hogy az EU azt várja el, hogy átlátható, legális folyamatok történjenek, független módon lefolytatva, és teljes mértékben feleljenek ezek meg a jelenlegi jogi keretnek. Most kérek mindenkit, hogy emlékezzen arra, amikor a szocialisták azt kérték, hogy nyissák újra meg az urnákat, akkor Berőse úr azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan, hiszen az alkotmány nem engedi meg ezt semmilyen módon, és ezt elfogadtuk. Vive la Constitution! El kell, hogy fogadjuk az alkotmányt, mint alapjogi instrument bármely, instrumentum bármely demokratikus országban. Most viszont nem ez történt. Harmadik megjegyzésem a kormány úgy döntött, hogy tehát nem a, úgy döntött, hogy az összes tiránai órát megnyitja, hanem csak néhányat, amelyeknél felmerült a gyanú, hogy valamelyik fél elsőséget kapott. És itt kérem, vegyük azt is figyelembe, hogy precedens nélküli ez az eljárás. Miért is? Az egyik esetben több mint 200 szavazat, több szavazat volt, mint a szavazók száma. Hát ez egy csoda, és ez Sziránában történt. Úgy döntöttek, hogy ugyanabban a kosárba tesznek olyan szavazatokat, amelyek a tiranai tanácsra, a polgármesterre és az úgynevezett kisebb körzeti vagy kerületi tanácsokra vonatkozó szavazatok voltak, de mindezt ugyanabban a kosárba tették, és ennek nem volt semmilyen jogi alapja. Végül kérem, vegyék figyelembe, és nagyra értékelem a Kuken úr bölcs javaslatát, megjegyzését, hogy amit most tehetünk azért, hogy elkerüljük a nagyobb válságot, és az Orbán politikusok figyelmét is erre fel fogom hívni, hogy Albániában polgárháború törhet ki. Az egyetlen dolog, amit ebben a drámai helyzetben tehetünk, hogy egy hangon szólunk az Európai Bizottsággal, és kérjük, hogy bármilyen döntés tartsa tiszteletben a meglévő jogi intézkedéseket, de semmi más, csak a jogi intézkedéseket és az alkotmányi intézkedéseket mert egyébként feltételek nélkül az egyik oldalt támogatják, és ezért állhat a helyzet, és akár erőszakos események, vagy akár polgárháború is kitörhet. Köszönöm szépen a figyelmüket, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a szolidaritásukért. Nagyon sokan ezt bizonyították felém, és Buzek úr fontos üzenetét is szeretném köszön- megköszönni. Köszönöm, Kászor Idesz úr, Yes, thank you, Chairman. It is... Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy Albániában nagy a, az ellentét, de a két legnagyobb párt elég közel áll egymáshoz, ezért minden szavazat számít. Ahelyett, hogy csak a két oldal felelőtlenségéről beszélnék, azon gondolkodom, hogy, mi, hogy mikor lesz már felelősségvállalás azon szolgáltatásokat illetően, amelyek segítenek a választások lebonyolításában. Mivel az ördög a részlegben rájlik, azon gondolkodom, hogy miért nem volt semmilyen fajta tanácsadás arra, hogy az urnák színének különbözőnek kellett volna lenniük, figyelembe véve, hogy az egyik a polgármesterre eladott szavazata vonatkozott, a másik pedig a többi szavazatát. Tehát hogyan lehet az, hogy a résztvevő a tisztviselő megengedte azt, hogy több mint hogy össze-vissza dobálják be a szavazatokat. Mert egyiket bedobták a polgármesteri szavazattal kapcsolatban, másikat pedig az önkormányzattal. Tehát nagyon fontos lett volna ezt megvizsgálni. Nem hiszem, hogy sokat segítünk akkor, hogyha bírókká válunk, egyiket támogatva, a másik felet pedig nem. Úgy gondolom, hogy így csak olajat öntünk a tűzre, ez nem segít az albánoknak, sem pedig az ország jövőjének. Azok a fajta érvek, hogy miért így volt, miért máskor pedig úgy volt, miért így volt az urnák kibontása, most ezt hagyjuk a megfelelő jogi hatóságokra, hiszen a jogi rendszer legalább Albániában működik. Különben pedig miért beszélnénk arról, hogy az EU tagjaival, tagjaival kívánnak majd válni. Köszönöm. Köszönöm. Tán a kollégája szól. Köszönöm, elnök úr nagyon odafigyeltem a megjegyzésekre, szeretném hangsúlyozni a frakciónk pozícióját, ECR pozícióját. Az Európai Parlamentnek elvei elvileg sem kellene helyi választásokat megfigyelnie. Kulken úrral és egyetettem ebben a bíró részéről, és úgy gondolom, hogy rossz döntés született, és azt is kétséges, hogy milyen eredményt sikerült elérni. Vagy a régiók bizottsága, vagy az Európai Tanács kellene, hogy a választásokat ellenőrizzék helyi szinten. Mi nem helyi politikusok vagyunk, nemzeti politikai választásokat kellene nekünk ellenőriznünk. Mi nem jogi, mi nem helyi testeteket képviselünk. Nem tudom, mennyire legitim ez a fölépés, a választási rendszert, hogyan ösztönözzük, hogyan tudjuk elősegíteni a polarizálódott pártok, között, pártok közötti békés együttélést. Most Albánia parlament szempontjából fejlődő EU jelölt országát tud válni? A válasz erre egyetemben nem. Macedóniában voltam ezen a héten, és egy otthoni kampányban vettem részt, és az ő kérdésük az, hogy egy általános választás egy sérülékeny országban, mint Macedóniában, ide elutasítottuk a parlament részéről azt, hogy választási megfigyelést kövessünk, ugyanakkor a szomszédos országban, Albániában pedig a helyi választásokat figyeljük meg. Elnök, köszönöm. Utolsó hozzászóló. Kumucákhoz képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr. Én is ott voltam ebben a delegációban, amely meglátogatta Albániát. Május 9-én már el is jöttünk onnan. Azon a napon, amikor már bezárták a választási helyeket, 15 nappal később ma már van egyfajta elképzelésünk az eredményekről, és úgy tűnik, hogy ez már a végleges eredmény. 15 nap telt el, mire sikerült megszámolniuk a szavazatokat. Elnök úr, kedves kollégák, ez már azt mutatja, hogy milyen is a választási helyzet. Mennyire nem fejlődött ki ez a rendszer. Nem is kell belemennünk a részletekbe, hiszen Kaszrudes úr ezt már kifejtette. Függetlenül attól, hogy eh, mi hogyan is értékeljük egyenként a választási eredményeket, már most le tudjuk vonni a következtetést. Albánia nem tekinthető újonnan alakult demokráciának. Ez az ország már tíz éve meg kezdte a demokratikus rendszerének kiépítését. Ezt nem szabad elfelejteni. Így az eljárás minősége, amely alapvető egy demokrácia számára, az nem kielégítő, nem kielégítően működik ez az eljárás, legalábbis a mi standardjainknak megfelelően ez nem működik, és ezért ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni. Nyomon kell követnünk azt, hogy hogyan alakul a politikai helyzet az országban. A politikai kiérezettség nagyon is érezhető, a feszültség mindenhol érezhető. Tanok úr már említette azt, hogy felmerül a kérdés, hogy akarunk-e jelen lenni, vagy sem. Minden, ami elhangzott, azt mutatja, hogy jelen kell lennünk azért, hogy egyértelmű képet kapjunk arról, hogy hogyan zajlanak az események Albániában. Albánia egy olyan ország, amely szeretne csatlakozni, közeledni az Európai Unióhoz. Szerintem helyes volt az, hogy választási megfigyelőket küldtünk ebben az országban, Himarába. Ez egy olyan terület, ahol nagyon sok feszültség volt. Olyan feszültségek is, amik ahhoz vezettek, hogy néhányan életüket is veszítették mindenképpen reményteljes az, hogy ezen választásokon ilyenfajta feszültségek nem merültek fel. Természetesen volt kritika annak irányába, hogy hogyan tartották a választásokat ott. Végezetül még egy téma, ami nagyon is érdekel engem. Azok a szavazatok, amelyeket helyi szinten adtak le, ezeket miért kellett egy központi irodába elszállítani, egészen messze a választás helyszínétől. Központilag szeretnék ellenőrizni a helyzetet, mert úgy gondolják, hogy nem tudják eh, a választási helységek ezt megfelelően lebonyolítani. Tehát ez egy olyan pont, amely eléggé aggasztó számunkra. Köszönöm. B4. Végső megjegyzés eh, Kukán úr részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány mondatban köszönöm a kollégáknak, akik részt vettek ebben a rövid vitának. Értékelem azok a hozzászólását, akik plusz információt adtak a delegáció részei, az emisszió részei voltak. Kazulides úrral együtt érte, egyetértek, hogy szakértőként esetleg, a fölépünk a helyi választások során, hát vannak olyan intézmények, amelyek ezt a munkát sokkal jobban és sokkal jobb minőségben el tudják látni. Elmismétlem, amit mondtam. Nem hiszem, Kasszolidis urat egy másik témában is támogatni kívánom, tehát nem hiszem, hogy ha ebbe a vitába belemegyünk, az jó lesz. sőt, talán inkább az ellentmondások fognak erősödni. Tényleg fontos, hogy egy hangon szóljunk, egy közös hangon. Kétségtelen, hogy a kormány jó munkát végzett. A választások előkészítésekor meglátogattuk a belügyminisztériumot, és a választási napon viszont nem volt ez a benyomásunk, de nem zárult le a választás Albániában, hiszen megkezdődik a választás napját követően a választások megszámolása, utána az elvárt eredmények bejelentése, és attól tartok, hogy ugyanaz a helyzetet látjuk, mint a 2009. júniusi parlamenti választások után. Ezért mondtam, hogy komolyan kell venni ezt az ország az utolsó előrelépési jelentésben sem kapta meg a jelölt országos státuszt. A válság meghosszabbodik ebben a helyzetben, és ez rossz az ország számára, és rossz az albán lakosok, az albán emberek számára, ahogy mondtam. És ezzel kell leginkább foglalkoznunk. És aztán akkor megjegyzés tekintetében elmondanám, hogy mielőtt a döntés megszületett volna, hogy menjen el Albániába a választási megfigyelő misszió, született egy döntés, nem egy hangú volt a döntés, és ugyanez volt a helyzet a tekintetben is, hogy ne küldjünk Macedóniába parlamenti választási megfigyelőket. Úgyhogy talán tényleg érdemes részletesen megbeszélni a kérdést, és olyan döntést hozni, hogy most tartsuk-e magunkat szorosan a jelenlegi szabályokhoz, vagy gondoljunk végig bizonyos kivételeket, elfogadva, hogy bizonyos politikai helyzet alakult ki egyes országokban, és az érdemes delegációt küldeni. Köszönöm, elnök úr, elnök, köszönöm. Következő napi rendi pont kérdések órája az Európai Külügyi Szolgálat számára. Kaminski kolléga nincs itt, 10 percet várnunk kell, úgyhogy 10 percre fölfüggesztem a szakbizottság munkáját. 10 perc után persze oda Ecco.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 Bene, question time. Kérdések ideje a külügyi szolgálat számára. Kaminski úr tart egy beszámolót. Márciusban nevezték ki a külügyi képviselő, képviselőnek, és Andrew Pocobus Belorussziában a téma. A fő képviselő válasza a jogilag meghatározott 2022-es nem érkezett be, ezért Kaminski úr rákérdezett, hogy a szabályzatba vegyük, a szabályzat kérdését vegyük be a mai napirendre és a mai találkozó témának. Kaminski úr, kérem, hogy mutassa be a kérdését, és ennek alapján majd választ fog kapni. Matiszen úrtól, aki a külügyi szolgálat képviseletében van itt jelen. Önél szó. Microphone. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. E, dzisiaj e, mija 50... Köszönöm szépen, elnök úr. 50 nap telt el azóta, hogy Botov urat e, börtönbe zárták, február 11-én. 15 nap börtönbüntetésre ítélték Fehér Oroszországban amiatt, hogy állítólag Minskben december 19-én részt vett egy demonstráción. A bíróság arról döntött, hogy aktív részvevője volt ennek a demonstrációnak, viszont ő azt állította, hogy csak újságírói munkáját végzett. Állítólag a belorusz hatóságok megpróbálják meghosszabbítani ezt a büntetést, és ezt is, ez is megerősíti, ezt is megerősíti az a tény, már 50 napja börtönben van. Ezért az a kérdés, amit a bizottsághoz intéztem, az az volt, hogy a főképviselő tudja-e ezt, és milyen fajta fellépést kíván tenni. Ez volt az eredeti megfogalmazása a kérdésemnek. Béni, la risposta. Válasz uh, a külügyi szolgálat részéről, Matisz uh, képviselő, vagy Matisz úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Külügyi szolgálat nevében elmondanám, hogy amennyire mi tudjuk, ez az első alkalom, hogy uh, az Európai Külügyi Szolgálat az AFED-ben részt vesz a kérdések óráján legalábbis né, ugye néhány év óta ez az első alkalom. Még nem igazán dolgoztuk ki a módját a kérdések órájának a külügyi bizottság és a külügyi szolgálat között, de remélem, hogy ezt majd hamarosan meg tudjuk tenni. Ugyanakkor a külügyi szolgálat készen áll arra, hogy megpróbáljon választ adni Kaminski képviselő úr kérdésére. Szeretnék foglalkozni azért az eljárás témájával is. Tavaly júniusban az Európai Parlament megváltoztatta a belső eljárási szabályzatát. A képviselők közvetlenül feltetnek kérdéseket a főképviselő elnök helyettes számára. Ez a 117 es szabály egyes bekezdésében szerepel. Ez ugye a Lisszaboni Szerződés új intézményi keretének felel meg. Ugyanakkor meg kell, hogy mondjuk, hogy nem értjük, hogy az írásos parlamenti kérdéseket továbbra is csak a tanácshoz és a bizottsághoz intéznek. Most a külügyi szolgálat nevében beszélte, beszélek. Kaminski úr március 1-én a tanácshoz intézte a kérdését. Mi, mint külügyi szolgálat, a tanácshoz kell, hogy forduljunk, hogy megtudjuk, hogy mi is történt. A válasz, amit a tanástól kaptunk a kérdésre, hogy minden hivatalosan a tanács az intézet kérdése adott válasz, akkor is, hogyha csak eljárási jellegű, a választ el kell fogadnia a tanács részéről, vagyis a miniszterek szintjén. Ugyanakkor a bizottsághoz intézett kérdéseket nem lehet egyszerűen továbbítani a főképviselőnek, és a tanács a főképviselő nevében nem adhat választ, hiszen a jelenlegi külügyi szolgálat illetékeségén túl mutató kérdésekről van szó. Tehát most még mindig azt idézem, hogy a tanács milyen választ adott nekünk. Az eljárás az időre van szükség, és ezért nem kaptunk korábban választ az önök kérdésére, és nem adtunk választ. A jövőben a közvetlenül a főképviselőhez idézett, intézett kérdések esetében biztosítani fogjuk, hogy időben adunk választ. A képviselők a tanástól április 28-án választ kaptak, és ebben most megint idézem azt szerepel, hogy mivel a főképviselő az kérdésről van szó, a tanács fölkéri a tisztelt képviselőt, hogy közvetlenül a főképviselőnek adja jutas el ezt a kérdést a 117 per 1-es eljárás pontnak megfelelően kapcsolatban vagyunk a parlament releváns szervizével, hogy a képviselők valóban közvetlenül föltehetnek-e kérdést a közvetlenül a főképviselőnek. A válasz tegnap este kaptuk meg, és ebben az volt, hogy még ez nem lehetséges. Képviselők még most közvetlenül nem tennek föl kérdést az elnök helyettes főképviselő asszonynak. Itt van az a forma, nyomtatvány, amit a jövőben lehet majd használni arra, képviselők ne csak a tanácshoz, hanem a bizottsághoz intézzenek kérdéseket, hanem a főképviselő elnök helyetteshez is, és így az Európai Tanácsnak. Tehát a rendszer még nem működik. Mivel nem működik, nem lehet közvetlenül kérdést feltenni a főképviselő elnök helyettesnek hetek kérdése mindez, és azért remélem, hogy a mai helyzetet a jövőben el lehet kerülni. Persze szeretnék lényegi választ is adni, elnézést, hogy ennyi időt kellett, hogy szálljak az eljárási kérdésre, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy a szakbizottság minden képviselője, minden tagja tudja, hogy pontosan mi is történt. Amikor láttuk, felismertük, hogy itt probléma van, megvizsgáltuk a kérdést, a főképviselő választ adott Kaminski úr kérdésére. Egy levélben küldte ezt el Kaminski úrnak tegnap. Popovski főtitkár helyettes írta alá, ebben lényegi válasz szerepel a kérdése. Kaminski úr úgy hallottam, hogy nem kapta meg a választ. Ha gondolja, akkor fel tudom olvasni a lényegi részét ennek a válasznak Belarus témájában. Az eredeti március esélyi kérdésre ad ez választ, de illetve intézi a március esélyi választ, de a két héttel ezelőtti helyzetet is figyelembe veszi. Ha Kanőszki úr egyetért, akkor vagy felolvasom, vagy átadom önnek direkt közvetlenül. Elnök Kaminski úr, hogyan kéri ezt a választ? Elnök úr, a téma, amiről ma szó van, a belarusz kérdés, ugye nem az eljárási témáról van szó, annyira fontos, hogy nagyon jó lenne meghallgatni, és a jegyzőkönyvbe is bevenni a igen tisztelt külügyi szolgálat képviselője részéről, tehát amit ő el tud mondani Pocsobut esetében, aki még mindig börtönben van, és általában a belarusz kérdéssel kapcsolatban. Úgyhogy üdvözölném a külügyi szolgálatbeli barát hallgatókat, hogyha föl, meg szeretném kérni, hogy olvassa fel a választ, elnök. Kaminski úr ezt kéri. Igen, ezt kérem. Én vagyok Kaminski úr, igen. Elnök, egyetértek önnel, ugyanezt gondolom. Rendben. Thank you, Mr. Chairman, and of course we will do... Köszönöm szépen. Persze, azt fogjuk tenni, amit kért tőlünk a képviselő. Most felolvasom a főképviselő Keti Eston alelnök asszony ö, válaszát, ami Kaminski úrhoz is eljutott. A főképviselő megköszöni a képviselőnek azt, hogy megemlítette a, ezt az esetet, és továbbra is hajlandó további információkkal szolgálni Boskotov úr ö, helyzetéről, aki lengyel újságíró, Január 12-én a belorusz eh, eh, biztonsági szolgálat emberei elfogták Godnóban eh, az adott újságírót. Sajnálom, mondja a felszólaló, nem tudom kiejteni helyesen ezt a nevet. A Minszki bíróság elé állították a következő nap. 1,75 millió belorusz rubel pénzbüntetésre ítélték, majd szabadon engedték. Az Chatham 97 független weboldal szerint tiltakozott újságíró, majd februárban a Minszki kerületi bíróság Poskobut urat 15 nap börtönbüntetésre ítélte, amiatt, hogy részt vett egy tartakozási hullámban, amely a december 19-i választásokat követte. Az újság, az adott személy a egyik vezető lengyel újság újságírója. Március 10-én az adott újságíró az ügyészségtől figyelmeztetés kapott, hogy a Gazetta Bibóaszka számára akkreditáció nélkül dolgozik. A A február 25-én lejárt az akkreditációja, nem hosszabbította ezt meg, pedig a cikkei továbbra is megjelentek. Az újságírót később letartóztatták azért, mert a szabadlába helyezésnek körülményeit megsértette, és az adott cikkét is megsértette a büntető törvénykönyvnek. Ezért nem tudott részt venni egy videokonferencián, amelyet a belarusz delegációval folytattak volna az Európai Parlamentben. Azóta Poskobut úr egy előzetes letartóztatásban van, Belarusziában Poskut úr társai szerint a felesége meglátogathatta őt május 5-én. Poskubut úr leveleket írhat és kaphat is, és eddig még nem igazán volt kihallgatása sem. Minden mellett május 13-án Poskobut úr vád alá került, amiatt, hogy a 362-es cikkét megsértette a büntető törvénykönyvnek. A erre két-három éves börtönbüntetés szabható ki. Információink szerint a hatóságok állandóan nyomás alá helyezték az újságírót, amiért újságíró tevékenységet folytatott. Az EU delegáció Minskben továbbra is követi az eseményeket, ezt az esetet és más esetet is ugyanígy figyelemmel kivélnek. Május 10-én Kathy Ashton szóvivője kiadott egy közleményt, amiatt, hogy egyre inkább elnyomják a szabad sajtót Belarusban. A következőket írták ebben a közleményben. Az EU aggódik a Gazetta Viborska újságírójának letartóztatása miatt. Ez újabb példája annak, hogy milyen mértékben már megsértik a hatóságok Belarusiában az emberi jogokat, azóta, hogy december 19-én lezajlottak a választások. Az EU elítéli mindenfajta az zaklatását, letartóztatását, illetve megfenyegítését a belorusz független újságnak, médiának, és ugyanígy elítéljük az emberi jogok megsértését, a, a szabadságok megsértését. Az EU felkéri a belorusz hatóságokat arra, hogy, hogy hagyja abba a független újságírók politikai motivált zaklatását, üldözését. Szeretnénk, hogyha a belorusz hatóságok együttműködnének az OECD média szabadsági megbízottjával. Ahogy a képviselők is tudják, az EU hozzáférést kért, és elítéli azt, hogy Belarusziában az ellenzéket üldözik szeretnék fenntartani a politikai nyomást annak érdekében, hogy ki lehessen, illetve segíteni lehessen az elnyomott újságíróknak. Ez volt a főképviselő válasza, amit Kaminski úrnak is eljutattunk, és ezt majd el fogjuk jutatni Papovszki úr levelével, amely ráadásul még lengyelül is van. Elnök, köszönöm szépen. Akkor hivatalosan kérem Kaminski urat, hogy jelezze, hogy megfelel számára a válasz. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jestem zadowolony z tej odpowiedzi igen, megfelel a válasz, amit kaptam, és szeretnék köszönetet mondani ezért a válaszért. Nagyon fontosak ezek a mondatok számunkra, és biztos, hogy meghallgatást kapnak Belarusziában és Lengyelországban is. Lengyelországot különösen érdekli ez a téma, és ez csak megerősíti bennem a tiszteletemet a külügyi szolgálat főképviselője és a teljes Európai Uniós külügyi szolgálat tekintetében. A külügyi szolgálat nem feledkezik meg arról, hogy közösségi értékekről van szó, és az egyik ilyen érték a szabad véleménynyilvánítás, a demokrácia. Büszke vagyok arra, hogy a külügyi szolgálat aktívan védi ezeket az értékeket. Szeretném megragadni az alkalmat, elnök úr, ha megengedi, hogy egy kérésre forduljak önhöz. Kérem, hogy szorosan kövessen nyomon az, hogy a Lukasenko rezsim, mely vezetője, vezetői vesznek részt aktívan az ellenzéki vezetők elnyomásában, és hogyha a fekete listákat kibővítik azon személyek fekete listáját, akik nem kaphatnak belépési lehetőséget az Európai Unióba. Szeretném kifejezni azt is, hogy az eljárási problémák csak azzal kapcsolatosak, hogy még most tanuljuk, hogy a Lisszabon utáni helyzetben hogyan tudunk dolgozni. Még egyszer köszönet. Grazie, kollég. Ennek köszönöm, kollégák, kedves kollégák a helyzettel kapcsolatban talán megérné végig gondolni, hogy hogyan eh, szervezünk egy gyorsabb, könnyebb eh, szervezését a kérdése korájának, vagyis, hogy a válaszok hatékonyabbak lehessenek, és tényleg az európai parlamenti képviselő kérdésére adjanak választ. A kérdése korája, ez egy olyan mechanizmus, ami több ország parlamentjében működik, jól működik, úgyhogy ezt kéne valahogy nálunk is megvalósítani. Következő napi rendi pont 14-es, visszajelzés az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 2011. április 26-28-a között Bagdadban és Erbilben tett útjáról. Ez egy rendkívüli látogatás. Első alkalommal került megszervezésre, ugye korábban biztonsági okokból nem lehetett bejutni Irakba. Stevenson Mauro, Tármalt Átakácsi, kollégák látogattak el Bagdadba és Erbilbe. Szívesen kolléga öné a szó, hogy bemutassa a munkájukat. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy nagyon helyesen mondta, ez egy kivételes alkalom volt, hiszen a delegációt, hivatalos delegációként csak az utolsó választásokat követően állítottuk föl, és korábban kétszer tagadták meg a biztonsági okokra hivatkozva a saját elnöki konferenciánk tagadta meg, hogy eljuthassunk Irakba. És a szakbizottság segítségével, illetve az delegációs elnökök konferenciának a segítségével végre sikerült megkapnunk az engedélyt. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon magas szinten fogadtak minket Irakban. Az egyetlen olyan személy, akivel nem tudtunk találkozni, Núria Maraki miniszterelnök, mert ő Dél-Koreában járt akkoriban, de talabáni elnökkel, Berak elnökkel tudtunk találkozni a parlament szóvivőjével, a képviselők tanácsával, ez az igazából működő része a kormánynak. Most majd rátérek erre részletesebben. Három szakbizottsággal találkoztunk, biztonsági, védelmi, külügyi és emberi jogi szakbizottsággal, a képviselők tanácsa részéről. Szalé Mudlákorral is találkoztunk miniszterelnök helyettessel, a korábbi miniszterelnökkel találkoztunk, aztán az ENSZ biztonsági tanácsának az iraki állandó képviselőjével is találkoztunk. Ő egyébként nemrég járt itt a mi szakbizottságunk előtt az Egyesült Államok nagykövetével, John Jeffrey-vel is találkoztunk. Természetesen az Európai Külügyi Szolgálat szervezte a programunkat, és kísérte a lengyel nagykövet kísért minket Irakba, Stanislav Smolen, ez nagyon nagy segítséget jelentett a számunkra. Masud Barzani elnökkel, Kazaksztán önálló régió képviselővel is találkoztunk. Barám Szelé miniszterelnök esetében elmondhatom, hogy tudunk találkozni Ayadali úrral is, aki akkor vezette ezt a területet aztán a kormányzóval, Básár Madi Volterrel is tudtunk találkozni. Megbeszéltük a keresztény kisebbség helyzetét, és ellenzéki vezetőkkel is tudtunk a koriszony területek képviselővel is tudtunk egyeztetni. A fő kérdések, amelyekkel foglalkozunk, természetesen az arab tavaszhoz kapcsolódtak, hiszen talán még komolyabban és még intenzíven foglalkoznak a kérdéselők, mint mi. Hiszen ők úgy tekintik ezt, mint amikor a berlini falat lebontották. Mi attól félünk, hogy például Szíriában ahol hatalmas kurt és nagyon közösség van, és nagyon sok keresztény van, talán a, az erőszakos események ahhoz vezetnek, mint Kurdisztánban, hiszen ott többször mondták nekünk, hogy nagyon sok menekült van, és már nem tudják őket ellátni, nincs elég iskola, kórház, és azt is mondták, azt kérték, hogy mondják el európai kollégáiknak, ne küldjenek pénzt Kolisztánba új keresztény templomok építésére. Nem kell több templom, kórház kell, klinika kell, iskola és ház kell a keresztény közösségnek. Több tízezren vannak már Kolisztánban. Az egész politikai, iraki politikai helyzetről tárgyaltunk természetesen. A Nemzeti Egység kormánya 8 hónap óta van hatalmon, ugye a tavalyi választásokat követően, és a kormányt az egy megegyezés alapján állították fel, kilenc feltétel szerepelt ebben a nagy koalícióra vonatkozóan. A kilenc feltétel közül egyiket sem valósították meg, egyiket sem. A Három fő minisztérium, biztonsági, védelmi és minisztérium, amelyek rendkívül fontosak, és az egyezménynek a részei nekik kell foglalkozniuk, vagy ők ezeket, tehát ezeket a személyeket, ezt a három minisztert sose nevezték ki. A miniszterelnök hivatalon belül működnek, és Nuria Malaki miniszterelnöknek hatalmas, hat, tehát rendkívül hatalmas nagy felelőssége van Irakban. A stratégiai szakpolitikák nemzeti tanácsát is fel kellett volna állítani Ayadalai vezetésével. Igazából egyel több párt a párt egyel többet kapott, egyet helyet kapott a választásokon és mégis a másik párba került ki a miniszterelnök. Tehát ez a stratégiai politikai tanács felállítása és a megállapodásnak a fontos eleme volt, de nem állították ezt föl. Nagyon sok politikai vezető, akivel beszéltünk, azt mondták, hogy újabb előrehozott választások lesznek, mert a kormány nem igazán működik, a Például a költségvetés is olyan téma, amit nem kezelnek megfelelően, és sok más olyan téma van, ahol nincs előrelépés, nem tudnak előrelépni, mert a kormány nem megfelelően működik. Ennek ellenére a gazdasági helyzetről is beszéltünk, a biztonsági helyzet miatt, ugye Bagdádban mi is felszemünkkel láttuk, hogy még mindig nagyon veszélyes a helyzet. 81 rendőr töltek meg a látogatásunk előtti rövid időszakban, és a fő a zöld zónába való belépésnél az ellenőrzési pontokon is hallottuk, hogy néhány héttel a érkezésünk előtt bombák robbantak, több ezeren haltak meg, úgyhogy nagyon sok napi szinten történnek ezek a támadások. Az elektromos áram ellátás is korlátozott Bagdad bizonyos területein, sokszor csak napi 6 órában van áram. Aztán a ramadán idején majd nyáron, amikor megemelkedik akár 50 fokra is a hőmérséklet, és a muszlim közösség nem ihat vizet, sem, és nem ehet napközben, ez veszélyesé fog válni, hiszen nincs, ha nincs légkondicionálás, illetve nincs elektromos áram, nem lesz légkondicionálás sem, és felfordulhat, hogy erőszakos események fognak bekövetkezni emiatt, és a kőolaj előállítás miatt számítanak gazdasági növekedésre. Kurdisztánban láttuk, hogy nagyon gyorsan, gyors a gazdasági fejlődés, ott a biztonsági helyzet sokkal jobb, nagyobb a biztonság, ez a legbiztonságosabb területe Iraknak. Az egyik legfontosabb téma természetesen, amit felvetettünk minden találkozón, és ami nagyon aggályos és jelentős az ellenállás, a Kampasra, a Aszrafi táborban 35 fegyvertelen polgári lakost öltek meg az iraki erők, és 300-an megsérültek, sokan súlyosan, és továbbra sem kapnak megfelelő orvosi ellátást a sérültek. Ha elhangzott egy olyan javaslat a delegációnk számára, hogy az egyetlen megoldás, hogyha 340 embert újra visszatelepítik, de a vezető szerepet a mosadin szervezet nem csak az Asafi táborban, hanem Párazban is meg kell kapja a vezető szerepet, és ez lenne a megoldás szerintük. Amikor visszatértem Irakból, akkor elmentem Párizsba, 5 órát töltöttem a vezetőkkel, és meggyőztem őket, hogy válaszolnak egy olyan opciót, amiről nem a mi uh, iraki delegációnk uh, dönt, Igazából egy sajtótájékoztatót tartottunk Strasbourgban az előző plenáris alatt, és Ashton asszony is megkapta ezt a javaslatot, illetve mind a 27 EU tagállami külügyminiszter is megkapta. Az a lehetőség gyakorlatilag az, hogy a 3400 asafi lakos bármely EU tagállamba letelepesen, ahol esetleg korábban laktak, vagy ahol családtagjaik élnek, plusz USA, Kanada, Norvégia, Svájc, Ausztráliába, a, amely országok készen állnak arra, hogy segítsenek a helyzet megoldásában, azért, hogy egy további tömegmészállást, vérengzést meg lehessen előzni. Hiszen az irakiak egyetemen azt mondták, hogy évvégéig meg kell oldani a helyzetet. Viszont egy súlyos előfeltételt szabtunk az, az iraki EU nagykövet előtt is. Az iraki hatás, hatóságokat nem lehet úgy mentesíteni a tömegmészállás vágya alól, hogy eltávolítjuk ezeket az embereket, hiszen az iraki hatóságnak ez a célja mindenképpen. Úgyhogy egy olyan előfeltételt szabtunk, hogy először az iraki hatások, hatosok vonják vissza a strafi megszálló erőket, és adják meg a lehetőséget, hogy az újságírók és a független megfigyelők belépjenek oda a telepre, a táborba, hogy a sérülteket el lehessen látni, és független nemzetközi kivizsgálás történhessen az április 8-ai vérengzésekről. És csak ha ezeket a feltételeket, előfeltételeket teljesítik, csak akkor fogjuk azt látni, hogy tényleg hajlandók tárgyalni velünk a tekintetben, hogy hogyan tudunk mi segíteni hosszú távon a helyzet megoldásában. Ashraf egyébként a hétvégi külügyminiszteri ülésen is eh, aztán asszony vezetésével eh, téma volt, és azt asszony újra feltette a kérdést, hogy mi lesz a megoldás erre a helyzetre előre haladnak az események ebben a tekintetben, és reméljük, hogy hozzá tudunk járulni a helyzet végső megoldásához, és nem következik be egy újabb tömegmészárlás. Javasoltunk egy közös konferenciát is az elnökséggel a december 6 7-én a lengyel elnökséggel, tanácsadó bizottság, a parlamenttel együtt szervezhetnénk ezt a konferenciát, hogy megvizsgáljuk a az iraki kőolaj és gáz lehetőségeket, illetve hogy az EU-nak milyen befektetési lehetőségei lehetnének az országban. És megvizsgálnánk a mezőgazdasági szektort is, a pénzügyi szolgáltatások ágazatát is. A bizottság nagyon lelkes, a lengyel elnökség már bejelentette, hogy az egyik fontos lehetőségnek fogják tekinteni az elnökségük idején. Nagyon hasznos volt a kezdeményezés részünkről. Elnök úr, végül egy közös nyilatkozatot írtunk alá, amely felhívja az EU-iraki partnerségi megállapodási egyezmény gyors ratifikációját. Tavaly írtuk ezt alá. Több együttműködés, partnerséget kér emberi jogok, oktatási, szociális témákat, nemi egyenjogúsági és női kérdéseket vett föl. Összességében nagyon hasznos találkozó soron vettünk részt, és akikkel találkoztunk, őket várjuk itt Brüsszelbe. Például most pénteken jön az energiaminiszter, és Ötinger biztosan fog találkozni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy hasznos lesz az együttműködés a jövőben Irakkal, az iraki partnerekkel. Végül elnök úr, hadd mondjam el, hogy hálás vagyok a szakbizottságnak, hogy ma eljöhettem és beszámolhattam erről, de sajnálatos módon az iraki szociális témákban vagyok társelnök ma délután, de végül is sikerült egyeztetni, úgyhogy most egy másik ülésen leszek ott iraki témában, úgyhogy ezért elnézést kérek, de sajnos a ma délutáni és bizottság ülésen nem fog tudni részt venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy ez történt, de tudom, hogy ez volt a helyzet, és ma délután, majd ehhez igazítjuk magunkat. Mauro úr. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom elismételni azokat a dolgokat, amelyeket Zoror részletesen bemutatott, ezért csak néhány megjegyzésem lenne arra vonatkozóan, amit ő nem említett de először abból indulnék ki, hogy véleményem szerint van egy ilyen gondolat, egy alapelv, és erről majd szeretnék beszélni a mai meghallgatás során is. Ez pedig a következő. Paradox a helyzet. Irakban azért vannak meg az emberek, mert élni akarnak. Azok az emberek vannak meg, akik nem mondanak le arról, hogy elmenjenek dolgozni, hogy hozzájáruljanak a fejlődéshez és a demokratikus átalakuláshoz az országban. És ellentmondásos a mi intézményünk hozzáállása is a tekintetben, hogy mi is történik most Irakban. Olyan példákat fogok most felsorolni, amelyeket már említettem a vita során is, amikor Ashton e- e, biztos asszonyjal a plenárison volt egy e, közös eszmecsere. Megállapítottuk azt, hogy abszolút nem felel meg az Európai Unió struktúra, amely minket Irakban képvisel. Nagyon felkészült emberekről van szó, elkötelezettek, koncentrálnak a saját munkájukra. De két szeméről van szó, illetve lesz egy harmadik Báskova nagykövetasszony, akik a brit területen belül dolgoznak, vagyis az Európai Unióról egy olyan képet adnak, hogy teljes mértékben függ az Unió az egyik olyan erőtől, ami azon dolgozott aktívan, hogy az iraki helyzetet stabilizálja. És Bacskova hogy gyakorlatilag itt három emberről lesz szó. Nem ironikus célból, de pontosan, hogy be tudja bizonyítani, mennyire nem megfelelő a helyzet, hangsúlyozni kívántam, hogy például Abamas képviselet az Európai Unió nevében hét funkcionárusra támaszkodik nem akarok populista módon beszámolni erről a helyzetről, csak azt szeretném mondani, hogy 40 milliós országról van szó, stratégiailag, történelmileg, kulturálisan, politikailag nagyon fontos, és Európa számára egy nagyon fontos referenciapont kell, hogy legyen azért, hogy a külügyi politikát demonstráljuk, és most Véleményem szerint aludimenzionált a jelenlétünk a kihívások és a problémák mértéke alapján. Második megjegyzésem. Ácsánfé eh, tábor témája. Stevenson úrra eh, szeretnék utalni, amit ő mondott. Azok az információk, amelyeket mi a hétfői külügyi miniszteri tanács ülésről kaptunk nem ösztönzőek, nem bátorítóak. A következőről van szó. A problémát a régióban kell megoldani, vagyis ha most azt mondjuk, hogy a Ásrafi problémára a megoldást a régióban kell találni, az azt jelenti, ez a kijelentés, hogy vagy megoldja Irak, vagy megoldja Irak. De szerintem ez nem megfelelő megoldás. Ezért mi tudatosan azt kérjük, úgy gondolom, hogy holnap nem fog, tehát nem akarom, hogy aztán holnap mi, sokan azt mondják, hogy nem látunk, nem hallottunk semmit. Körülbelül 3 millió embert érint ez a súlyos a kockázat, és nem segítünk nekik, mert nem akarjuk vállalni azokat a pontos felelősségünket, amely érvényes az ő sorsuk tekintetében. Most humanitárius, kizárólag humanitárius szempontból beszélek, és nem akarok semmiféle politikai értékelésbe belemenni. Egyébként az nagyon komplex lenne, és a helyszínen is láttuk, hogy ez mennyire komplex, hiszen az iraki parlament, illetve az amerikai nagykövete való találkozás is bizonyította, hogy az Ásráfi téma mögött hatalmas politikai problémák vannak. Következő megjegyzésem a kisebbségek kérdése. Egy olyan területen, ahol stabilizációra van szükség, ez egy nagyon fontos kérdés. És idézném, hogy Stevenson elnökkorral és más kollégákkal volt egy találkozónk a katolikus püspökkel, Gáldé a püspök elő ennek a területnek a püspöke, és aztán Bárdani elnökkel is ezt egyeztetünk. Ő nagyon fontos dolgot mondott. Mostanáig a, foglalkoztunk azoknak a keretényeknek a problémájával, akik Szíriában és Jordániában menekülnek. De mindaz, ami Szíriában történik, az problémás lehet, amikor visszatérnek ezek a személyek, hogyha túl gyorsan térnek vissza, azért, mert Szíriában súlyos események történnek, akkor lehet, hogy egy újabb humanitárius katasztrófa alakul ki az iraki Kurdisztán területen. Ez az egyetlen terület, amely úgy tűnik, hogy készen áll arra, hogy megtegye mindent azért, hogy javuljon a helyzet, és hogy befogadja, visszafogadja ezeket a személyeket. Ezért még inkább fontosnak tartottuk, és hangsúlyoztuk a kurd vezetőkkel folytatott eszmecserénk során is hogy eh, legyen az a központi cél, hogy az Európai Uniós intézményeknek legyen Erbilben eh, jelentősebb eh, képviselete, vagy jelenléte, vagyis legyen egy európai képviselet Erbilben, azért, hogy operatív módon tudja ellátni az európai felelősségi köröket azon a területen és az adott körülmények között. Egy utolsó dolog, amit említenék, a bagdadi találkozókra vonatkozik. És arra, hogy mennyire tisztázatlan a politikai helyzet, a Máliki kormány eh, tekintetében is. Eh, a valós igazi probléma az, hogy eh, a politikai határozatlanság még súlyosabbá teszi a biztonsági problémákat, mint a kígyó, amely a farkába harap. Ha nem, nincs szándék egy teljes nemzeti egysége felállított kormány felállítására, hogyha nem egyértelműek a választási eredmények, akkor az, hogy egy elismert és stabil kormány nem áll föl, akkor instabilitás lesz, az instabilitás pedig politikai instabilitáshoz vezet. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, és várják is Európa hangját. Ezért engedem meg magamnak, hogy itt a én olvasatomban bemutatott iraki látogatásról való beszámoló végén említeném, hogy mennyire fontos, hogy Ashton asszony minél előbb, és főleg konkrét javaslatokkal álljon elő, olyan javaslatokkal, amelyek megfelelő módon képviselik az Európai Uniós stratégiát és javaslatokat a jelen körülmények között. Uh, Köszönöm szépen. Informálni fogjuk a főképviselőt ebben a tekintetben. Tenak úr, majd Kelem úr. Köszönöm szépen elnök úr. Minden, amit elmondani akartam, azt már Mauro és Stevenson kollégám már elmondták, nem is kell tovább hangsúlyoznom ezt a kérdést. Nem kell hangsúlyoznom azt, hogy Hibaskova nagykövetnek mennyi munkatárs áll rendelkezésre. Korábbi munkatársunk ő, és nagy kihívással áll szemben a humanitárius kisebbségi jogok kapcsán. Az elnök uron keresztül kérem azt, hogy ezt mondják el a főképviselőnek. Tudom, hogy a költségvetés nagyon szoros, és nem szeretnénk a költségvetést növelni, de Irak mindenképpen prioritás, és szerintem ez így helyes. Köszönöm szépen. Kelem úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is szeretném Stevenson úrnak elmondani köszönetemet, hogy egy ilyen uh, reális javaslattal állt elő egy ilyen hosszú, hosszan tartó emberi tragédiát illetően. Úgy gondolom, hogy ez egyfajta teszt lehet annak irányába, hogy hogyan lehet kifejleszteni az iraki demokráciát és az emberi jogokat. Annál is fontosabb ez, hogy a serifi tábor lakói kitűnő kapcsolatokat alakítottak ki a szomszédos lakókkal, arabul tanulnak, támogatják ak- őket támogatják aktívan a szomszédjaik, tehát nem egyfajta idegen dologról van szó iraki körülményben. Az Európai Parlament is támogatja ezt április óta. Támogatjuk ezen iráni ellenzékiek eh, életét. Elégedett vagyok azzal, hogy eh, Eston Báró nő felmutatta ezt a kérdést, és foglalkozik ezzel, azonban sokkal hamarabb is foglalkozhatott volna ezzel, és akkor el tudtuk volna kerülni azt a tragédiát, ami bekövetkezett. Osztom Mauro Mauro és más eh, Mauro, Mario Mauro véleményét a keresztények kérdésében, és teljes mértékben támogatom azt is, hogy az EU-nak eh, erős eh, részvételre van szüksége Irakban. Irak nagyon fontos potenciált jelenthet, és hogyha az EU globális szerepvállaló akar lenni, akkor sokkal több konzultációra, finanszírozásra van szükség ezeken a területeken is. Ezen kívül egyértelműen szükség van arra is, hogy észak-iraki részén is legyen EU képviselet, például Al- Albírban. Köszönöm szépen, Stevenson úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kollégáknak, akik részt vettek a vitákban. Szeretném kifejezetten támogatni Mário Mauro észrevételeit. Ezen szakbizottság nevében mentünk Irakba, és eh, azok a megjegyzések, amiket Tanok úr és Kelem úr is támogattak, azt illetően, hogy a külügyi szolgálat részvétele mennyire fontos, az igenis alapvető, és ismételten azt láthatjuk, hogy nagyon fontos az, hogy Eston Baron elmenjen Irakba. Számos szomszédos országban járt, de Irakba is el kell mennie, és látnia kell a saját szemeivel, hogy milyen jól működik a külügyi szolgálat ott, ahol valóban dolgoznia kell. Az Ashrafi helyzetet illetően az amerikai nagykövet egy kicsit felkavarta a vizet azzal, hogy azt javasolta, hogy helyezzék át az Ashrafban lévőket egy korábbi amerikai katonai támaszpontra. Az Ashrafiak ezt elvetették, és azt mondták, hogy ha Irakban kell meghalnunk, akkor Ashrafban is meghalhatunk, az a tény, hogy Irán, amely állandóan nyomást gyakorolt Irak, az iraki kormányra, az, hogy azt az opciót elvesztették, hogy ezt a 3400 embert áthelyezték Irakon kívülre, és elfogadják az amerikai opciót, hogy Irakon belül helyezzék át ezeket az embereket, az azt mutatja, hogy mennyire veszélyes ez a potenciális megoldás, és egy szebrinicai stílusú mészárláshoz vezethetne ez. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk, és az egyetlen megoldást kell támogatnunk, mégpedig azt, hogy az, és ezt elfogadták az asrafi emberek is, tehát mindenképpen támogatom Mário Maurót és mindenkit, aki ugyanezt kérte. Elnök, köszönöm szépen! Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy három órakor folytatjuk a vitákat a szociális és gazdasági helyzetről Irakban. Lesz egy nyilvános meghallgatás, utána pedig Füle biztos úr majd érkezik, és ő elmondja a tanács következtetéseit, és bemutatja a szinte már végleges formáját az európai szomszédsági politikának. Remélem, hogy találkozunk három órakor, és sokkal többen lesznek itt remélhetőleg. Köszönöm.